Good afternoon, colleagues. Jó napot, kollégák! Üdvözlök mindenkit ma délutáni szakbizottság ülésünkön. És mindenki előtt egy vendéget szeretnék üdvözölni, Tapokó urat, aki ott hátul ül, aki az Afrikai Unió bizottságának tisztviselőjéként ül itt. Mai témáink érintik már az afrikai országokat, a mozambiki misszió például, és aztán a konfliktus kézikönyvek ügye is nyilvánvalóan afrikai vonatkozásokkal bír. Köszönjük, hogy eljött, üdvözöljük Önt! Egyes napirendpont, rend elfogadása. Egy változásról szeretném Önöket tájékoztatni, a tízes pont, a GPA. Ugye Gerenc úr nem tud holnap reggel eljönni, ezért kérte, hogy az AKC erre vonatkozó jelentés ma délután végén beszéljük meg. bocsánat, kedden délután beszéljük, tehát nem kedden reggel lesz, hanem kedden délután a tízes napi rendet. Elfogadják az, a napi rendet így? Akács EU közös parlamenti közülés munká változás. Tehát azzal a változással, hogy átment délutánra. Tehát még egyszer mondom, hogy ez a napi rendi pont változik, egyébként minden marad, köszönöm, hogy elfogadták. Kettes napi rendi pont. Jegyzőkönyvek elfogadása az október 7-i ülés napirendjű jegyzőkönyvben van a dossziéban, ha bármi felvetésük volna ezzel kapcsolatban, a mai ülés vége előtt ezt terjesszék a titkárság elé. Ellenkező esetben elfogadnak tekintjük ezeket a jegyzőkönyveket. Köszönöm. Hármas pont. Elnöki mondandók, van néhány ilyen. Az első az, hogy amint tudják, Styrenidis biztos közölte velünk, hogyha kinevezik, első feladata, hogy Nyugat-Afrikába utazzon, és megvizsgálja, mi az ebola helyzet. Az Európai Tanács ebola koordinátoraként is kinevezte, nem csak a bizottság nevében, hanem az egész EU nevében. Tehát e héten kiutazik a biztos úr, ilyen minőségében, és reméljük, hogy jövő hétfő 5 órára vissza tud jönni, eljön a szakbizottságunk elé, és jelentést tesz az ebola ügyében. Vasárnap jön vissza egyébként, hétfő délután pedig a tanács előtt beszél. Ötre jelezte, hogy jön ide, nem találtunk még termet. Jó lenne, hogyha a tanács egy időben értesülnénk arról, hogy Sierra Leone-ban, Libériában és Guinea-ban mit talált. Tehát jövő hétfő 5 óra, tehát az idő megvan, Hónapra bizonyal lesz terem is. Arról is tájékoztatjuk önöket majd. Második bejelentene való. November 24-e hétfő Strasbourg. A Teve Afet és Droi közös megbeszélésre Denis McCready kintütelési ügyében, aki a kongói köztesek egy részében nőgyügyászként fejtette ki áldásos tevékenységét, és hétfő este, tehát egy külön ülés lesz a droival 26-án ebben a tárgyban. Szaharov díj ügyében. Ma este 6.30-ban az A3 H1-ben a Világbank a világban fejlesztési tevékenységi ügyében tart egy konferenciát, akit érdekel, vagy foglalkozik ezzel, jó, ha tudja, 3H1 6 óra. Szerdán pedig délután 6-kor 5G 3U5 05 informális ülés lesz a Milánói világkeltásról. Franz Fischler tartja a Tudományos Irányító Bizottság elnöke az expó témájában. Az MV és az Agri is felhívást kapott arra, hogy nyilatkozzék az expó ügyében az élelmezés, világélelmezés, éjség, éhínség tárgyában. Fischler úr a devetagjaval szeretne konzultálni, mert a tanács megbízásából egy jelentést ír, az Expo Milánoi világkeltes hosszú távú ö, örökségének a tervezéséről. Fontos téma ez, hatkor tehát érdekes ezt találkozni. Vele tudom, hogy több képviselőtársam foglalkozik az ügyel. E-mailt is küldünk majd, hogy mindenki emlékezzen. írják be most is amtárukba. Ennyi volna az ez elnöki közlendők sora. Mindenki számára világos, amit mondtam, köszönöm. Négyes pont az Európai Bizottság közleménye nyilatkozta. Fred megvédett urat nem látom, de van valaki helyette. Kérem, mutatkozzék be, mert nem ismerjük még önt. On behalf of, a. Uh, Kollégám nevében annyit szeretnénk mondani, hogy az Európai Bizottságnak eh, ezen a ponton nincs bejelentő valója, egyébként a Toronainak hívnak. A bizottságnak nincs bejelenteni valója, és napirendi pont kérdések. Eddig kérdéseket nem kaptunk akkor ezzel sem kell tovább foglalkoznunk. Tovább léphetünk a hatos napi rendi pontra. Választási megfigyelő misszió Mozambikban. Judith Sargentini a misszió vezető megfigyelője. Október 15-én került sor erre a misszióra egyébként. Judith pedig beszámol majd arról, hogy mit láttak, tapasztaltak, és általában az Európai Parlament képviselőinek szerepe a választási megfigyelések során, ez talán érdemes eh, azoknak eh, elmondani, akik eh, ebben nem sok tapasztal rendelkeznek, beleért engem is. Thank you. Szerény vagy, Linda. Köszönöm. Chief Observer to the Mozambican elect. A mozambiki választások megfigyelői, választási megfigyelői csoportjának vezetője vagyok Elnöki, parlamenti és tartományi választásokra kerül sor egyszerre, október 15-én. A választási megfigyeléseket az Európai Unió részéről általában egy e, e, európai parlamenti képviselő vezeti, akit általában a főképviselő nevez ki, engem még ugye Catherine Ashton, majd mostantól Mogherini asszony, a külügyi szakbizottsággal e, együtt, Linda, te vagy a társadalmak annak a választási e, csoportnak, e, ahol te is társadalmak vagy. Nos, én ott az zöldeket képviselem. Az európai választási megfigyelések állnak egy csapatból, van egy helyettes misszióvezető, ő igazából az, aki a koordinációt és a munka dandárját elvégzi, mert az adott személy hosszú ideig is ott tartózkodik az adott országban. Egy választási szakértő, egy média szakértő segíti a munkáját, hiszen nyilván a választási kampányt is figyelemmel követjük ilyenkor. Van ezen kívül egy szakértő, aki a rövid és hosszú távú megfigyelők érkezését koordinálja, és van egy jogász is. Mögöttük pedig van egy olyan kiegészítő csapat, akik lehetővé teszik a munkájukat. Mozambikban ezúttal az Európai Parlamentnek nem volt küldöttsége, Moldova és Ukrajna fontosabb volt ebben a házban. Én sajnálatosnak tartom ezt, én nem is lenne ezen változtatni, mert az Európai Uniónak, akár csak ennek az Európai Parlamentnek a mozambiki választásokban mindig is fontos szerepe volt. A 94-es polgárháború óta minden egyes választás részt vettünk megfigyelőként. A választási megfigyelést nehéz volt finanszírozni, mert különböző európai tagállamok finanszírozták, akiknek Maputóban van, eh, Mozambik fővárosában van követsége, és persze a külszolgálat és az Európai Bizottság. Ugye ez egy külön vita az, hogy az odaítelt és a konkrétan kifizetett pénzek között milyen óriási részt látunk. Tehát volt rá pénz, csak mégsem volt rá pénz konkrétan. Nagyon Fontosnak tartottuk, hogy jelen legyünk a választások során, különböző tagállamok hozzájárultak ehhez, és így végül mégiscsak lett pénz a választási megfigyelésre. 20 hosszú távú, 20 rövid távú megfigyelő volt. A rövid távit azt jelenti, hogy egy hét, a választások előtt és utáni időszak, a hosszú távú pedig, hát alkalmanként változik, egy hónappal a választások előtt érkeztek, és 65 helyi megfigyelőt is alkalmazunk, akik a különböző tagállami nagykövetségek részéről vettek részt, így összesen több mint 200-an voltunk tehát, illetővé vált az, hogy minden tartományban jelen legyünk. Lássuk a saját munkámat, mint a választási megfigyelési misszió vezetője. Egy hónappal vagy három héttel a választások előtt is jártam Mozambikban, hogy egy kicsit megismerkedjek a hivatalos szereplőkkel, a külügyel, az alkotmányos tanácssal, a választási országos választási bizottsággal, a különböző politikai pártok vezetőivel, annak érdekében, hogy mindenki lássa, értse, hogy a mozambiki kormány vá, eh, hívott meg minket, hiszen a választási megfigyelés csak úgy megy, hogy az embert meghívják, meghívják nem erőszakoltjuk magunkat rá a mozambiki kormányra, ez nem is így történt ebben az esetben se, és a minimális elvárásokat teljesítette a mozambiki kormány, szívesen elegetettünk a meghívásnak. A választásokat követően két nappal egy előzetes nyilatkozatot hoztam nyilvánosságra, tettem közzé, az emberek azt gondolják, hogy alapvetően ebben az van, hogy szabad, nem szabad, hiteles, nem hiteles, fair vagy nem fair volt választások, de megpróbálunk ettől egy kicsit, ezzel kicsit óvatosan menni az ilyen jelzőkkel, én is így tettem, mivel tudjuk, hogy nem a választások napján dől el, a, dőlnek el a választások, hanem a kampány során azt tapasztaltuk, hogy megvoltak megfelelő eljárási garanciák, a minimális kritériumokat teljesítette is Mozambik, de több incidens is történt, még erőszakos esemény is bizonyos régiókban, amely ugyan, amely miatt nem volt kihangsúlyozott, miatt nem volt kiegyensúlyozott a kampány, de a végkimenetelét nem befolyásolta. Három párt és három jelölt volt az elnökválasztási kampányban. Frimo, Ralamo, az ellenzéki párt, és és egy harmadik új politikai párt, az MDM, ami a Renámóból kivált politikai párt, de a Flimóhoz is több kapocsal e, kapcsolódik, akik leginkább a, a fiatal városiak e, szavazataira appelláltak. A kampány során azt láthattuk, hogy a Flimó, a kormánypárt, sőt egyszer eh, Renamo helyi szinten közpénzekből is kampányolt, de főként a Flimo egyébként érte ezzel az eszközzel, ami eh, tisztességtelen versenyelőnyhöz jutott őket a kampány során. Gave them, a, uh, a, uh, uh, a, a, thank you very much, an unfair advantage towards the... Tehát tisztességtelen versenyelőnyhöz jutottak a másik két párttal szemben. Hatósó kutatást végeztünk a a TV, rádió, újság terén, ahol láttuk a független és az állami médiumok közötti különbséget, a kormány párt iránt elfogultnak bizonyult a, a közmédia. A választások után még pár napot maradtam, hosszú távú megfigyelők maradtak, sőt a, a, a csapat is, sőt ők egész múlt hét szerdáig maradtak. Másnap csütörtökön találkoztam is velük a, egy beszámolóra, egy eszmecsőjére csütörtökön, de a szavazatszámlálást követően, választási este a szavazatszámlálás rendbe mentek. Nagyon sokáig tartott az egyes szavazófülkék szavazatainak az össze számolása a tabulációhoz itt egy-két helyen nem engedték, hogy hozzáférjenek a megfigyelők, és a múlt héten a választási bizottság végre hivatalos eredménnyel is szolgált. ami alapvetően a civil szervezetek eredményével egybevágott, hiszen ők is párhuzamosan szavazakat számoltak. A Flimó jelöltje Nyuszi nyerte 57%-kal, talán egy fejből, ha emlékszem, az, a elnökválasztás, a Renamo és az MDM nyilván csalódottak voltak, és így panaszoknak se szeri, se száma. Az igazi végeredmény azért nem született meg, mert az alkotmányos tanácshoz, alkotmány alkotmánytanácshoz az NMO és az MDM is panasza, panasz nyújtott be. Renámó. ha jól tudom, akkor egyes tartományokban a, választási a választások érvénytelenítését kérte, amint ezeket a panaszokat az alkotmánytanács elbírálta, akkor lehet csak hivatalos végeredmény, és csak ezt követően adhatok én ki egy végső jelentést, egy, egy, egy zárónyilatkozatot, ahogy tetszik, amit szeretnék is megtenni, mert a választások előtti, a kampányidőszakot, a választások napját és a, a választások utáni időszakot is e, szeretnénk értékelni. A választások után próbálták hitelteleníteni a választásokat, tehát a választási nap után, ami sajnálatos, de éppen ezért van az, hogy a hosszú távú megfigyelők még maradnak jó pár napig hétig, és nem másnap adunk én közleményt. Ugye, ahogy szoktuk mondani, addig nem ér véget az opera, amíg a um, dúsidom hölgy még énekel. Know the system very thoroughly, and what... Tehát láthattuk, hogy mi mihez tudunk hozzávesztesek, sajnos mit látunk helyben, és kis aggasztónak találtam azt, hogy a választási rendszer maga, tehát a választási törvény Mozambikben nagyon átpolitizált, az alkot, a folyamat egészen során az alkotmányos tanács, a országos választási bizottság, sőt a, a választó körzetekben is mind a három nagy párt jelen van és fontos szerepet játszik, ami egyrészt az választások átláthatóságát szolgálta volna, de a választás napján nagyon nehéz volt ezt tartani, mert 17 ezer választókörzetben kellett volna minden minden pártnak képviseltetnie magát, ami a két kisebb párt számára nagy nehezen volt teljesíthető. Az alkotmányos tanács és a választási bizottság együtt döntik el, hogy tessék ez a választások végeredménye. Ez megbenyitotta a folyamatot, sőt oda vezetett, hogy a választási bizottság megosztott volt, a különböző pártok képviselői megosztottak voltak az Országos Választási Bizottságban, tehát érdemes lenne múzeumikban átgondolni, újra gondolni ezt a túlpolitizált választási folyamatot hogyha mentesítjük az intézményeket, amikor tudjuk, hogy az úgynevezett függetlenek mégsem igazán függetlenek, mivel az állam pártról beszélhetünk, az állam és a párt között majd, hogy nem egyenlőtünk. Ez egy olyan kérdés, amire nincs válaszom. Eh, hál' Istennek én csak választási megfigyelő vagyok, nem én írom a mozambiki választási törvényt. Köszönöm szépen ezt az átfogó bemutatását a helyzetnek, és azt, hogy eh, mi is történik Mozambikban. Én is csak arról gondolkoztam, hogy nagyon nehéz a helyzet a politikai pártok szempontjából, még nálunk is nehéz megszervezni a szavazó helységeket, tehát ez mindig egy nehéz feladat. Van, ahol egyébként ez lehetséges, van, ahol nem a jog alapján is. Vannak-e kérdések? Erike Gerrérót hallom, és esetleg még mások is nem kérdést fogok feltenni, hanem inkább engedjék meg, hogy elmondjam a véleményemet. Köszönöm szépen Szárcsöntini kollégának, hogy a mozambiki választási folyamatról beszámolt. Ugyanaz a klasszikus probléma áll fenn, ami ebben a helyzetben nagyon gyakran. Köszönöm szépen tehát azt, hogy hogyan is értékelte a helyzetet, és azt, hogy hogyan értékelte a választásokat megelőző időszakot, a választás napjának történéseit, és azt, hogy hogyan fogadták vagy nem fogadták jól a választók mindazt, ami a választások kapcsán történt. A sajtónyilatkozatokból azt is olvashattuk, hogy október 15-i választások kapcsán nagyon későn jelentek meg a nyilatkozatok, de ez azt is lehetővé tette, hogy nem másnap hirtelenjében kellett értékelni a helyzetet, hanem volt rá egy kicsit több idő. Akkor, amikor ide Brüsszelbe vagy máshová visszatértek a választási megfigyelő misszió tagjai. Arra is felhívnám a figyelmet, hogy itt az ötödik választásról van szó Mozambikban, a polgárháború vége óta, úgyhogy szerintem azért itt már stabilitásról beszélhetünk, és főként meg mondhatjuk ezt akkor, amikor összehasonlítjuk a helyzetet Afrika más régióival. Persze lehetne még a stabilitást javítani, a választásokon keresztül, egy nyitott állam berendezkedésen keresztül és olyan szolgáltatásokon keresztül, amely az állampolgárokat szolgálja. Engedjék meg, hogy bemutassam egy kicsit én is a választási megfigyelő misszió munkáját. A korábbi parlamenti választási ciklus alatt három ilyen megfigyelő misszió munkájában vettem részt. Ezek a választási megfigyelő missziók mindig konfliktusos területre vezetnek bennünket. Kenyában például a legkeményebb volt a helyzet ebből a szempontból. És az én tapasztalatom ezeknek a megfigyelő misszióknak a kapcsán lehetővé teszi számomra azt, hogy kimondjam, és itt egy kis mm, zárójelet nyitnék. Uniós megfigyelő misszió volt ez, hiszen nem csak a parlament részéről vettünk benne részt. Nos, akik így ellátogatnak más országokba, annak érdekében, hogy az ottani választásokat megfigyeljék. Nos, hát ezek a személyek mindig nagyon részletes, precíz, pontos információkat tartalmazó leírásokat adnak arról, hogy mi is történt, jogi, politikai kontextusába helyezik a választásokat, és általában még az adott országról is egy nagyon jó leírást tartalmaznak ezek a megfigyelések. A legtöbb esetben a problémák nagy része már a választások előtt megmutatkozik. Gondolok akár a népszámlálásra, mert a statisztikák gyakran nem festenek helyes képet. Sokszor akár több embert számlálnak a választási névjegyzékbe, néha pedig pont az ellenkezője történik, tehát már itt is szabálytalanságokról számolhatunk be. kommunikációs eszközökhöz való hozzáférés terén is nagyon nagy nehézségek mutatkoznak gyakran, és még mindez hozzá is vezet a választási kampányok során egy nem kiegyensúlyozott helyzet kialakulásához. Tehát én csak a saját tapasztalatomról beszélnék, tehát igazából én annyit mondanék, hogy az lenne a jó, hogyha ezekben a választási megfigyelő missziókban nagyon keményen lépünk fel, bizonyos pontokban viszont nem, illetve hogy saját hazánkban nem mindig nézzünk oda, figyelünk oda ugyanezekre a dolgokra. Tehát részletkérdésekkel részletesen foglalkozunk, akár a választási névjegyzékekről, akár a különböző jelöltökről, vagy legyen szó a politikai pártokról, azok finanszírozásáról. Nos, itt szőrszálhasogatók vagyunk, de gyakran, hogyha ugyanezt megtennénk otthon, akkor nem biztos, hogy olyan nagyon szép képet kapnánk saját hazáinkról sem. Az is igaz, hogy a demokratikus alapelveket be kell tartatni, ez talán a legfontosabb, és a különböző jelöltek közötti esélyegyenlőséget támogassuk, vagy támogassák. De azért itt is legyünk szerények, tekintsünk egy kicsit a saját helyzetünkre hazáinkban, és akkor talán kevésbé leszünk az elvárásainkat talán csökkenteni tudjuk. Például Spanyolországban, spanyolként már jártam többször Perúban is, és azért ott van, voltak fenntartásaink a választó körzetek, a választási űrlapok kiadásával kapcsolatban, de ugyanakkor elképzelhető, hogy ugyanilyen kritikákat megfogalmazhatnánk saját hazánkban, tehát Spanyolországban is bizonyos területeken ezért fontos az, hogy ne csak a saját rendszereinket magasztaljuk, és más rendszereket kritizáljunk. Elképzelhető, hogy a múltban nem működtek ezek ilyen jól, de azért az biztos, hogy a mi rendszereinkhez hasonló demokratikus berendezkedést nem várhatunk el ezekben az országokban. Úgyhogy ilyen kontextusba kell elhelyezni a gondolatainkat is, Úgyhogy ezzel kapcsolatban csak a kontextust szerettem volna egy kicsit bemutatni. Van egy magatartási kódex is, amelyben a semlegesség elve szerepel. Most ezzel kapcsolatban mindenképpen el szeretném mondani azt, hogy ennek az elvnek a betartása gyakran sérül, a mi választási megfigyelő missziónk tagjai részéről is. Ugyanis bizonyos parlamenti képviselők teljes mértékben betartatják, de mások nyilatkozatokat tesznek, például akár a választások napján is, annak érdekében, hogy a híradó, illetve az újságok címlapján szerepeljen a választások napján az adott parlamenti képviselőnek a nyilatkozata, és ez befolyásolhatja a helyzetet is. Tehát az ilyen típusú kérdésekkel kapcsolatban most nagyon példamutató viselkedést tapasztalhattunk. Az ámban például nem kell feltétlenül bemutatni a személyigazolványt, hanem felbukkan valaki a szavazók körzetben. Egyes, egyes helyen így van. De tehát a tradíciók, a kultúrák külön-külön sajátságosan fejlődnek. Van, akit, van ahol megdöbbentés kell tenni, hogy nem kell a szavazás kell igazolni magát a valakinek. Tehát más és más kultúra, más és más szokások. Pereira Silva Pereira és aztán Norbert Noize következnek. Senhora Presidente, falando de culturas diferentes, falando de culturas diferentes, eu gostava de... Ami a különböző kultúrákat illeti, itt ö, portugálul szeretnék most beszélni, hiszen Mozambikban is ez a, a hivatalos nyelv. Szeretném megköszönni Sargentini képviselőnek a munkáját, nagyon jó munkát végzett ott a helyszínen is, és nagyon bölcsen járt el szerintem ezek, ennek a bölcsességnek ad hangot a jelentésében is. Sok minden elhangzott ma már, de az is igaz, hogy a jelentés még nem végleges. A választások nagyon ellentmondásosak voltak, és az eredményt is egyesek megkérdőjelezték főként ugye azok a politikai pártok, amelyek vesztesként kerültek ki ebből a megmérettetésből. De ugyanakkor nem szabad, hogy elfelejtsük, hogy milyen hatalmas lépéseket tett Mozambik a demokrácia, illetve a demokratikus választási rendszer irányába. Ahogyan ez egyébként szerepel a jelentésben is. Végül is összeírták ezt a híres nevezetes választási névjegyzéket, van megfelelő választási törvényünk is, amely ráadásul konszenzuson alapul, és az egész választási folyamat, a választási kampány azért mégiscsak békésen zajlott le. És ráadásul a választások napja is nagyon szépen és nyugodtan telt, nem voltak tehát incidensek. De azért voltak nehézségek a választások során, ugyanis volt egy új politikai párt, amelynek igen nagy amely igen nagy eredményt könyvelhetett el, ami pedig azt is mutatja, hogy a demokrácia kezd talpra állni. Olyan országról van szó, amely különböző konfliktusokat élt meg, polgárháborút, szabadságharcot, és politikai rendszerükben nagyon gyakran tükröződnek az elmúlt időszakok konfliktusainak okai is. A mozambiki háború után nem sokkal új pártok születése, nagyon jó jel szerintem. Ez egy pozitív jelnek tekinthető a demokrácia jövője szempontjából Mozambikban. Ezen kívül pedig itt van a választási folyamattal kapcsolatos szabálytalanságok felvetése. A jelentéstevő és csapata szerintem nagyon okosan azt mondták, hogy egyenőre nem kívánják értékelni az egész folyamatot, megvárják azt, hogy hogyan is alakul a helyzet, és a szabálytalanságokkal kapcsolatban mit tesz majd ez az ország. Hiszen az is igaz, hogy ez is a választási folyamat részét képezheti, hogyha esetleges vita van a választásokkal kapcsolatban, várjuk ki tehát az eredményt, és majd akkor tudjuk megfelelőképpen értékelni a történteket. A választási folyamat kapcsán elhangzottak biztos, hogy nagyon pozitívan fognak hatni a jogállamiság konszolidációjára és a politikai jogok megerősítésére. Köszönöm. Thank you. Norbert Neuser. Szerintem Norbert Neuser. Igen. Először is én is szeretném Judith Sargentini jelentéstémának megköszönni, főképpen az, hogy időben útra kelt, és a hivatalos misszión kívül is tevékeny volt, hiszen nagyon intenzíven felkészült Sargentini asszony erre a misszióra, és ez a, ki is fejeződik aztán a jelentésben. Azért jelentkeztem szóra, mert problémáim vannak a különféle módszertanok összevetésével a választási megfigyelések során. Én magam is voltam ilyen poszton Ukrajnában, és a, a, a közöttek az urnák lezárása után másnap reggel már megszülettek a nyilatkozatok, hétfő reggel Ukrajnában. És nekem nagyon tetszett az, amit Judit mondott, hogy egy-egy ilyen nyilatkozatot csak nyugodt értékelés után lehetne, információgyűjtés után kiadni a megfigyelő missziók munkáját lezáradó. Nekem Ukrajnában teljesen más volt a benyomásom, tehát szerintem jó lenne, hogyha az EU missziókat meg egyöntetűen, illetve hát összevethetően egyforma mércével szerveznénk. Hozzászólásom második része pedig egy kérdés az EU-ban. Igen jó együttműködést alakítottunk ki az Afrikai Unióval, meg az AKC országokkal is. És újra és újra felmerül ebben a körben az a gondolat, sőt végre is hajtjuk eset hát olykor-olykor, hogy az AU-val vagy az AKC-val közösen szervezzünk megfigyelő választási megfigyelő missziókat. Az EU sokszor elszigetelt missziókat szervez, az AU-val vagy az AKC-vel összekapcsolva lehet, hogy érdemes volna ezen munkálkodni, már azért is, hogy itt is egyenlő mércével mérjük az egyes választásokat. Okay, thank you. I'm going to ask the EAS. Köszönöm. A külszolgálatot kérdezem, van itt valaki? Yes, and then I'll give the floor back to you, Judith. Yeah, thank you. I'm Paolo Salvia from the... Köszönöm a demokrácia és választás megfigyelő osztály részére vagyok itt a külszolgálattól. Az utolsó hozzászólás kapcsolatban az Afrikai Unióval folytatott együttműködésről annyit mondhatok, hogy itt ül mellettem a kollega, aki nek a személyében, aki személyében szimbolizálja ezt az együttműködést az Afrikai Unióval. Igenis, dolgozunk velük együtt, teljesen bevett gyakorlat. Ez állandó az együttműködés és az csere, Az EU, az AU és más szereplők között. Igazi, közös megfigyelős, vesztes megfigyelésre eddig nem volt igazából még lehetőség de nem tettünk még le erről a lehetőségről. Az a fajta együttműködés, az ecowas és az Afrikai Unióval máshol is együttműködtünk, és együtt próbáltuk felszólítani a politikai szerepeket arra, hogy tartsák be a minimális normákat, szabályokat de azt is megerősíthetem, hogy a háttérben is együttműködünk. Az Afrikai Unió megfigyelőit képzésben részesítjük, ami egy EU-s program részeként valósul meg. Tehát alakul a helyzet, sokat fejlesztettünk ezen a helyzeten az elmúlt években. Köszönjük Judit! Két megjegyzésem, és Norbertnek egy válaszom is lenne. Quero, Querero úr a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban egy érdekes felvetést tett. A Mozambikban az emberek 90%-a kerül nyilvántartásba. Azért, mert könnyebb egy választói személyt ö, szerezni, mint egy rendes személyigazolványt, amit aztán nyilván meg tudnak tartani, és alapvetően használni tudják a, az mindennapi életben is. A részvétel a választás napján 50%-ot sem ért ami kis csalódáskeltő volt az új az új elnök most először fordul Mozambikban, hogy az elnöknek igazából semmi köze a polgárháborúhoz, és ez Afrika déli részében is kivagasló Zuma vagy Mugabe példáját, ha hoznám vagy akár a Namíbia példáját, 50-es éveiben járó elnök, aki tevékeny részt nem vállalt a polgárháborúban, remélhetőleg a régió egész szempontjából ez egy a változások előszerét jelenti. A politikai terveivel kapcsolatban nem látok világosan a három párt politikai tervét és kampányát, programját igazából még most sem látom át mit ígértek az embereknek, igazából fogalmam sincs Norbert, ami az együttműködést illeti. Az Afrikai Unió a SADEC, az a Carter Center képviselővel mind-mind találkoztam, és még ezen kívül is voltak mások. Amit igazán fontosnak tartok, az az, hogy az európai választási megfigyelők a lehető legfüggetlenebbül járjanak el. Mert a választásokat követő második napon már a többi választási megfigyelő kiadta a nyilatkozatát, hogy minden szép és jó volt, aztán a választások másnapján, amikor a választási megfigyelő missziók vezetőjével találkoztam, a Szádekot egyébként egy afrikai miniszter képviselte, az volt a benyomásom, hogy itt politikai motivációt is kell keresnünk. Szeretnék persze együttműködni a lehető legnagyobb mértékben, de a politikai motiváltságot szerintem minden áron el kell kerülni ez esetben. Köszönöm. Köszönjük Judith Sargentininek. A hetes napirendi ponttal folytatjuk ami nagyon érdekes téma. A konfliktusokat tehát érintett ö, ö, anyagok. Nos, a koordinátorok úgy érezték, hogy a konfliktusos ásványi anyagok témája politikai szempontból nagyon érdekes. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság az illetékes. Eredetileg azt kértük, hogy teljes e, e, együttdöntést alkalmazunk az 55-ös házszabály szerint, az INTA ezt nem fogadta el. Próbáltunk akkor velük egy e, kompromisszumot kötni az 54-es házszabály alapján. Társult szakbizottságként sem fogadtak el minket. Így tehát sajnos módon mm, egy mm, baráti megoldásra jutottunk, az elnökök értekezlete, mint leg, a szakbizottság elnökök értekezlete elé kellett vinni az ügyet, mint legfelsőbb fórum elé, várjuk ennek a döntését. Egyelőre véleményezzük ezt a jelentést, Venta úr készíti ezt. A menetrend módosul, az INTA egy hónappal meghosszabbította az eljárást, így mi is nyertünk egy kis időt. Megvárjuk, amíg a szakbizottság elnökök értekezlete dönt erről. Judith Sargentini, a Zöldek Árnyék előadója szót kért, dialógusa van 5 órakor, ezért Venta úr után, hogyha nem bánják, akkor a Zöldekkel folytatjuk, és aztán utána visszatérünk a rendes sorrendhez, és a szocialisták következnek. Hogyha ez mindenkinek elfogadható, jó rendben, bólogatnak, köszönöm, Venta úr, önél szó. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, z ramienia... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés az, hogy a Deveszakbizottság jelentéstevője lehetek az Európai Unió igazolási, önigazolási rendszere a Wolfram arany és egyéb értékes fémek importja tekintetében azon régiókat illetően, amelyek nagy kockázatú e tekintetben. Az Interszak Bizottságban a Lange úr foglalkozott a e dolog, a dolog technikai részleteivel, ez nem az én hatáskörem. A frakció elnökök konferenciára kell, hogy meghozza a végső döntést, oda kell beterjesszük majd az anyagainkat. Én most a témára vonatkozó állásfoglalási indítványról szeretnék referálni. A, egy az Intaszabadásában egy első eszmecserére is meghívtak, ott szót is kaptam, hangsúlyozván azt, mennyire fontos számunkra e téma fejlesztős politikai vetülete. Kapcsolatba léptem a jelentéstevővel is az Intában, Winkler úrral, és önöket tájékoztatandó, el kell mondjam azt is, hogy december 4-5-én az Intel szakbizottságban lesz egy eszmecsere, egy nyílt meghallgatási eszmecsere a konfliktus régiókból származó ásvány, illetve fémek, bányászati termékek ügyét tárgyalandó, és azok további értékesítését taglalandó. Rendkívül komoly összegek forognak ebben az ágazatban, amelyek révén a konfliktusokban a fegyveres felek tudják folytatni a harcot, innen szerzik be pénzügyi forrásaikat. És az erőszak spirálja ezáltal marad fenn. Különösen Afrikára érvényes mindez, és még különösebben az Afrika, közép-afrikai nagy tavak térségére. Arra vonatkozóan is van információnk, hogy 20%-a annak a kb. 400 konfliktusnak, amely folyik, ezekben 20%-ában a bányászati termékek eladásából szerzik a forrásokat, illetve összefüggésben vannak ezek a, a ö, anyagok magukkal a konfliktus okokkal is. Persze a konfliktusok okaival is, más okaival is foglalni, foglalkozni kell. Alapvetően a régiók stabilitását kell megcélozzunk. Általában nem megfelelő az infrastruktúra, korrupció, jellemzi ezeket az országokat és régiókat, általában nem működik a, a, a jó kormányzás, az önkormányzatiság. Nemzetközi szinten kell tehát megoldást találni a kiváltó okokra is, és nemzetközi szervezetek kell, hogy fellépjenek. Az Európai Unió a Wolfram arany és zink anyagoknak 500 import tőr működik, amelyek ezekkel a fémekkel kereskednek. Nagyon fontos tehát, hogy mindig gondoskodjunk arról, hogy a szabályokat minden területen betartsák. Ez azt jelenti, hogy az import szabályokat kell fenntartani, nem csak tagállami szinten, hanem globális szinten is be kell tartatni ezeket, együttműködve azokkal az államokkal, amelyek együttműködnek már abban a munkában, hogy átláthatóbbá tegyük a beszállítói hálózatokat, a kereskedelmi hálózatokat. Elemezni kell tehát ezt a kereskedelmi tevékenységet, azok egész láncolatát, nagyon körültekintően kell persze eljárnunk, mert az intézkedéseknek lehetnek negatív, nem kívánt hatásai is. Például, amikor egyszerűen szankciók vezetünk be, és felfüggesztjük a teljes importját bármilyen anyagnak ezekből a régiókból, hiszen ezzel sokszor ö, ö, a, teljesen a fekete gazdaság felé terelhetjük ezeknek az import, anyagnak az importját, és az még, még súlyosabbá teszi a helyzetet, még rontja a helyzetet. Tehát nagyon körültekintőek kell legyünk az intézkedéseinkkel. Végül pedig egy záró megjegyzés, az az ön, ön tanúsítvány vagy a kiáltás folyamatában azt is meg kell határozzuk, hogy mely földi térségekre vonatkozóan kell bevezessük ezeket az intézkedéseket. Azok a kezdeményezések, amelyek egyik főleg Kongóra, illetve a közép-afrikai nagy tavakra koncentrálnak, e tekintetben mindenképpen üdvözlendőek, ám azt is meg kell nézzük, hogyan festenek, hogyan alakulnak ki ezek a kereskedelmi láncolatok, melyek révén az import megvalósul, és az OECD due diligence megfelelő körültekintési elveinek megfelelően kell vizsgálódjunk jelenleg. A világ azon kereskedő cégeinek, amelyek ezeket az anyagokat forgalmazzák, csak 20%-a felel meg ezeknek a feltételeknek. Nos, ezek vannak a fő vonalai ennek a jelentésnek, Erőszetem a tájékoztatni képviselőtársaimat. Köszönöm az árnyékelőadókkal, ahogy mondtam, Judith Sargentinivel. Köszönöm szépen. Ez most nem sokára a pénzmosással kapcsolatos jogszabályon fogunk dolgozni, és tudom, hogy a DEVE szakbizottságnak is ez egy fontos téma, ennek leszek a, szak, a jelentés Volt egy jelentés, amelyet felelős bányászatra vonatkozó jelentés. Itt nagyon konkrét kritériumokat állítottunk fel, és nagyon jó többség támogatta ezt a parlamentben, a legtöbb parlamenti párt is támogatta akkor ezt a javaslatot. Az Európai Bizottság mostani javaslata viszont nem áll egyáltalán összhangban az akkor megállapítottakkal. A probléma az az, hogy itt most egy önkéntes önszabályozásról van szó az ásványanyagok, nyersanyagok számára, tehát nem minden tagállam van ebbe benne, ez csak önkéntes alapon képzelhető el, amennyiben mert néha ez nagyon bonyolultá válik, túl nagy a bürokrácia, és sokszor a cégek cégekkel állnak kapcsolatban, és ezért nehéz ez a helyzet. Gyakran a nyersanyagok behozatala az Európai Unióba azon ásványokkal kapcsolatban, amelyek szerepelnek a jogszabályban, nos hát a mobiltelefonok, a komputerek, az iPad-ek mind olyan termékek, amelyek ilyen alapanyagokból származnak, és ezek nagyon gyakran Dél-Kelet-Ázsiában, konkrétan Kínában kerülnek. Tehát ott állítják őket elő. Most a konfliktusos területeken bányászott nyersanyagok szempontjából egy kötelező érvényű rendszerre lenne szükség, amikor minden cégnek kötelező betartania az adott szabályokat. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor én attól félek, hogy nem fogunk semmiféle hozzáadott értéket képviselni, és nem is fogjuk kijavítani a problémákat, a Doc frank törvény, ez egy ö, Egyesült Államokbeli törvény, ehhez képest nem fogunk semmilyen ö, előrelépést elérni. Itt főként Kongóról van szó, a Kongói Demokratikus Köztársaságról és ö, annak régióráról, hiszen ennek a, a jogszabálynak regionális hatásköre lenne. A Dodd-Frank kapcsolatos problémák egy de facto embargóhoz vezetnek. De erre a problémára a következőket válaszolom. 2010-ben, amikor az Egyesült Államok ezt a jogszabályt megalkotta, és egyébként itt nem szerepeltek részletek, csak alapelvek, és már akkor eleve az amerikai cégek kivonultak erről a területről, most viszont visszakerül kezdenek vándorolni, és nagyon sok cég ismét Kongó keleti területein tevékenykedik. Kabila elnök úr export tilalmat vezetett be a négy nyersanyaggal vagy ásványanyaggal kapcsolatban. Az Egyesült Államok beli jogszabály azonban nem volt világos, és az export tilalom ahhoz vezetett, hogy csökkent az export tevékenység. Ugyanakkor az utóbbi időben azt láttuk, hogy mégis növekszik a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részéről való export, és egyre inkább növekszik azon cégeknek a száma is, amelyek ezzel a tevékenységgel kívánnak foglalkozni. Tehát ezért fontos az, hogy a helyi európai cégek, főként azok, amelyek termékekkel foglalkoznak, kötelező jellegűen figyelembe vegyék ezt a jogszabályt. Hogyha nem beszélünk végtermék, végső termékekről, akkor tulajdonképpen semmiről sem beszélünk, mert nagyon kevés az a, az ásványkincs, amelyet konkrétan Európába öm, importálunk. Szeretnénk tehát azt, hogy Kongóban és máshol ezt az egész problémát megszüntetni, és a jelenlegi javaslat nem támogatja azt, hogy a fogyasztóhoz eljusson ez a gondolat. A végső gondolatom pedig ezzel kapcsolatban az, hogy az INTA jelentése, amelyet megpróbálunk majd valahogyan befolyásolni, egy kommunikáció kapcsán érkezett. Egy olyan kommunikációról van szó, amelyek vannak intézkedés vetületei is, de egyelőre ez még nem érkezett meg, tehát ha jól értem, akkor egyelőre a DG DEFCO és a külügyi szolgálat elkezdték a munkát, de nagyon fontos az, hogy ezt együtt végezzük el ezt a munkát, mert azt szeretnénk látni, hogy olyan intézkedések legyenek, amelyek biztonságosá és vonzóvá teszik a nemzetközi cégek és a helyi cégek számára is, az, hogy Kongóban befektessenek és ott tevékenységet folytassanak. Márpedig ezen kiegészítő intézkedések nélkül csak Európával fogunk foglalkozni, ami tulajdonképpen csak egy bemeneti tilalmat jelentene, és nem valósulna meg az, amit én szeretnék, az, hogy keresetet generáljunk a nehéz területekről érkező ásványkincsek számára. Márpedig ezt csak egy kötelező jellegű ö, jogszabályjal tudjuk elérni. Elnök, köszönöm szépen. Most jönnek a többi frakciók. Noizen Norbert következik az SND-ből, és aztán az ICR. Norbert. Köszönöm szépen. Az SND árnyékjelentéstevőjének nevében beszélek, aki sajnos ma nem lehet itt. Engedjék meg, hogy először a jelentéstevő megközelítését üdvözöljem. Az SND frakció úgy gondolja, hogy a bizottsági javaslat nagyon gyenge, és nem érti meg azt, hogy az Európai Parlament hogyan döntött ebben a kérdésben. Szeretnénk azt, hogy a devében és az intában is együtt tudjunk működni annak érdekében, hogy fejlesztés barátabbá váljon ez a jogszabály. És főként nagyon fontos az, hogy ennek a jogszabálynak és az egész ön, tehát hogy, hogy ezt a az önkéntes jelleget kötelező jellegé változtassuk. És a kínai ö, kereskedelem, Kínával folytatott kereskedelem esetében sem szeretnénk azt, hogyha problémás vagy konfliktusos területekről származó nyersanyagok aláásnak a kereskedelem megfelelő működését fontos az, hogy kiterjesszük a hatáskört is, nincsen elég sok nyersanyag benne a javaslatban, ugyanis a bizottsági javaslatban tulajdonképpen csak néhány nyersanyag szerepel, már pedig ezt ki kellene terjeszteni annak érdekében, hogy bizonyos piacok destabilizációját megakadályozzuk, és az importot megfelelő keretek között tartsuk az Európai Unió felé. Szeretnénk azt is, hogyha a különböző konfliktusos területek definíciója is világosabban jelenne meg a jogszabályban, és a földrajzi hatáskört sem szabad beszűkíteni, annak érdekében, hogy ez a rendelet az új konfliktusos területekre is hamar adaptálható legyen. És végül nem csak a nyersanyagok alapvető fontosságára, vagy a fő, ásványi kincsekre vonatkozólag kellene megfogalmazni ezt a jogszabályt, hanem a, a, az aranyat és más nyersanyagokat tartalmazó félkész és végtermékek esetében is ugyanezt vezessük be, azért, hogy az Európai Unióba behozott termékeknél ne tegyünk különbséget ebből a szempontból. Ezen kívül fontos az, hogy kiegészítő intézkedéseket is megalkossunk annak érdekében, hogy a, a megfelelő kitermelése a nyersanyagoknak biztonságos körülmények között valósuljon meg. Ezzel pedig nem szabad, hogy további konfliktusokat generáljunk, és a munkát, mint olyat ássuk alá. Szerintem fontos az, hogy ez a jogszabály jó jogszabály legyen, büszkék lehessünk rá, és hogy saját magunk és a konfliktusos területeken élők javára fordítsuk. Köszönöm. Iszi Jaroszlán Alde. Köszönöm szépen. Nagy nagy figyelemmel hallgattam az argentini asszonyt és nagyszerűs szurat. Teljesen egyetértek azzal, amit elmondtak az imént. Nincs értelme bármilyen rendőrzésnek, hogyha nem kötelező. Nagyon jó rendszer működik most. E konfliktus akkor nagyon hosszú a, a konfliktusban számoló gyémántok forgalmának leszabályozására, és ez egy jó működő rendszer. Fontos, hogy az európai piac tehát így védjük, ne engedjük meg, hogy olyan termék gyémánt érkezzen be, ami erőszakkal, háborúval függ össze. Tud, sok ezer gyermek, asszony, ember halt meg, különösen Afrikában. Azért, mert, mert pénzéhes emberek kiaknázták őket, kiaknázták azokat a törzsi és területi konfliktusokat, amelyek révén kirabolták ezeket az országokat. Hasonló. Ha bármit csinál, ilyesmit tennének külföldiek mondjuk itt Brüsszelben, az nem engednénk meg. Miért engednénk meg máshol, mondjuk Afrikában, hogy ilyesmi történjen? Az tehát, hogy levonjuk a tanulságokat, a Kimberley folyamat és a Conflict Diamond területben szerzett tapasztalatokat. Most ezek alapján nem látom okát, hogy miért, le, miért ne lehetne más bányászati termékeket is ugyanúgy szabályozni, mint a gyémánt. Az a gyémánt maga is egy bányászati termék. Miért kéne másképp szabályoznunk? Bürokratikus szempontból is értelmetlen volna. Meg kéne tehát, le kéne vonnunk a tanulságot e módszer tanulságából. Az én szakbizottságot tájékoztatni kell arról, hogy vagy kötelező legyen, vagy a szabályozás, vagy vagy pedig csak, csak önkéntes alapon vezetnék de annak nem sok értelme van, hiszen akkor mindenki felállítatja maga a zsoltos hadseregét, és halára dolgoztatja a, a, a gyémánt bányában az embereket. Úgyhogy az önkéntes megoldás nem igen áll meg. Nagyon helyén való az, amit az előbb lemondta képviselőtársaim, büszkék vagyunk erre a jogszabályra, és szerintem komolyan kell vegyük kötelező jelleggel ennek bevezetését. Köszönöm. Katrin Béder. Az Alde nevében Szalva Sánchez a GUE képviselője kap Köszönöm, elnök asszony. Judittal együtt az a megtiszteltetés ért, hogy tavaly Ruandában, Burundában és a kongói köztársaságban jártam, és magam is szemtönő voltam a e- bányászati tevékenységnek. még csak, még csak baltája se volt ezeknek a bányászatnak, úgy kell bemászanak a föld alá egy, egy kis kalapáccsal dolgozva. Jól tudtuk azt is, hogy, hogy még a fizetéseket csak kapják meg, és, és e, így forgalmazzák az állatuk bányászat ásványokat. Ruandában tárgyaltam egy független bánya vállalat vezetőjével, és ő mondta el, hogy a jelentésben arra is külön, azt is külön vizsgálnunk kell, hogyan lehet a, ezeket a konfliktus bánya tevékenységből származó termékek értékesítéséget megvizsgálnunk. Ausztriáli, Ausztráliában és máshol is például, ahol hasonló termékeket bányásznak, ezeknek az érdekeit ása alá az szidő megállapodás is, mert azt mondhatják, hogy, illetve arról beszéltek, hogy a, ö, olcsón elöntik a, a világpiacot a, például a kongói köztársaságból származó bányatermékek, és ennek van egy kereskedelmi kiadása is. Tehát a célunk az kell legyen, hogy biztonságosabbá tegyük a bányászatot, a, a termelékenység és a jövedelmezőség is szabályozott legyen és ennek kihatásai vannak a teljes világpiacra. Ezek tehát a gyémántok nyomon követhetőségéről, ha beszélünk, tudnunk kell, hogy ezek a gyémántok egyenesen Európába jönnek, és így csiszolják őket, míg ezek a, a többi bányatermék más utat jár be, nehezebben követhető, de, de hasonlóképpen nálunk landolnak, akár berendezések részeként, ahogy Judit mondotta. A Fejlesztési Szakbizottság azt is meg kell vizsgálja, hogy az országban az adott, a bány, abban az országban a bányászák milyen hozzáadott értéket adnak hozzá. Nagyon negatív dolog az, hogy nyersanyagként egyből exportálják a bányatermékeket, ahelyett, hogy valamilyen szinten feldolgoznák ott helyben őket, amely nyilván jövedelmet hozna, és az ott államnak a világkereskedelmi helyzetét, státuszát javítaná. Tehát ezzel is foglalkoznunk kell, a feldolgozott termékek ket behozatalát kéne segítenünk az EU-ba, semmint pusztán nyersanyagként egyből idehozva őket. Beszéltünk azoknak az országokról a kizsákmányolásáról. Itt a nyugaton az EU, és persze Amerika is, meg most már Kína is, egyszerűen kirabolja Afrikát ezzel, azzal, hogy, hogy nyersanyagként importálja a bányatermékeket. Tehát arra kell figyeljünk, hogy legyen egy biztonságos piac, biztonságos bánya, technika, tevékenység, ne, ne, a, ne bűnszervezetek működtessék a bányákat, és hozzáadott értéket tegyenek hozzá, dolgozzák fel valamilyen szinten, hogy ezek az országok valamilyen módon kialakítsanak egy saját gazdaságot, és ne folyton a külföldi segélyektől függjenek csak. Hey, thank you. I don't have any... Köszönöm. Más nem kért szót, hogyha csak nem tévedek, magamat is felvenném a listára. Aztán majd az Európai Bizottságot hallgatjuk meg. A bizottság javaslatát olvastam, és a kísérő dokumentumot úgy tűnik, hogy egy egyetértünk az ügyben, valamit tenni kell. A kérdés az, hogy önkéntes vagy kötelező jellegű rendszerre van szükség. Az Európai Bizottság igazából az OECD irányelvek alapján azt kérné, hogy a 2010-es OECD normákat vegyék át az országok, de hát igazából ez egy címkézési, önkéntes címkézési rendszer. Hát 2010-ben a saját elemzésük azt mutatta, hogy az OECD iránymutatásokat sok ország egyáltalán nem követi. Miből gondolják, hogy a status quo ezzel megváltozhat. Változott-e valami a hatástolmány óta, hiszen azóta lehet, hogy nem a legfrissebbek már ezek az adatok. Mi van a kísérő intézkedésekkel? Márciusban azt hallottuk, hogy ez egy intézkedéscsomag. Hát hol a többi? Hol a hátralövő része? talán a DigiTrade, a DigiDevco, külszolgálat, mind kellene, hogy vegyen ezek kidolgozásában. Hol vannak ezek a javaslatok? Hány uniós cég vállalta ezeket eh, az OECD normákat? Minden egyes tagállamnak lesz egy külön ügynökség, aki ezt felügyeli, nem lesz központi uniós felügyelet, és aztán majd az egyes tagállamok kiadják erről a jelentéseket. Mi lesz magukkal, az országokkal? Nem lesz számukra kötelező beszámolni arról, hogy ezeket a javaslatokat hogyan ültetik át a gyakorlatban? Mi, mi lesz ezzel az egésszel? Ezt is olyan tisztázni. Végezetül úgy tűnik számomra, hogy alapanyag és a feldolgozott termékek összevetési szempontjából tudni kell, hogy a Dodd-Frank törvény a feldolgozott termékekre vonatkozik. A cégek nyilván azt mondják majd, hogy önkéntes rendszer van szükség, nyilván nekik ez jobb. De a Dodd-Frankkel úgy is, a Dodd-Frankhez úgy is tartaniuk kell magukat, mint a, az alapanyagok későbbi felhasználójaként, feldolgozójaként, talán az amerikai törvényhozókkal is felvehetnénk a kapcsolatot, és ők beszámolhatnának arról, mondjuk a parlamenti, eh, Washington parlamenti hivatala megtehetné ezt nekünk, hogy akik a javaslatot kidolgozták Amerikában, azok beszámoljanak arról, hogy hogy is mennek a dolgok ez ügyben eh, Amerikában. Ha csak az importőrökre korlátozzuk ezt, miközben maguk a maguk igazából nem e, Európában vannak, akkor velük mi lesz, kiesnek ennek a hatája alól? Attól tartok, hogy a parlament elé nagyon gyenge javaslatot tettek most le. Ennyit szerettem volna elmondani. Szeret még valaki hozzászólni ezen a ponton? Petros Szománes a kereskedelmi függőzgatóságtól, és a DigiDevco-tól pedig Kocsú Tehát Szománes majd um, Kocsú Yes, uh, good afternoon to Jó napot kívánok mindenkinek. Elnök asszony. Több kérdés merült fel, de ha megengedjék, először is vázolnám a hátterét a javaslatnak. Meg a fő jövőbeli fő vonásait. Ez a javaslat nagyon hosszú előkészítő munka után született meg. Köz meghallgatás zajlott le, hatástanulmányt végeztünk el, tehát egy, egy évvel már előbb elindult a munka, mint ahogy márciusban, 2014 márciusban beterjesztettük volna az anyagot, amely csomagban történt, amelyben a, a szabályozás tervezet volt benne, a due diligence öntanúsítványok kibocsátására vonatkozó szabályok voltak megadott fémekre, ritka és értékes filmekre vonatkozóan az Európai Bizottság és a külügyi főképviselő figyelmébe ajánlva a konfliktus területekre származó bányászati termékek forgalmának elnőrzésére vonatkozóan. Ezt azért tettük, mert több felhívás született az Európai Parlament részéről, Sargentin asszony beszélt is a parlamenti állásfoglalásról, amely előrányozta ezt a munkát. Mi arra törekedtünk, hogy építsünk azon nemzet nemzetközi erőfeszítésekre is, amelyeket már kifejtettek ezen a területen, és arra az erősödő nemzetközi konszenzusra, amely az OECD iránymutatásaiban öltött testet. Világosan kell lássuk azonban azt is, hogy ez olyan terület, ahol nincs kötelező jogi keret, nemzetközi jogi keret, a vita során elhangzott, utaltak rá, utaltak a, a, a gyémánt folyamatokra és a Kimberley folyamatra, ami egy másik jogi keret. Ott a gyémántokra vonatkozóban egy szilárdabb nemzetközi jogi keret áll fenn, amelyen belül el lehet fogadni különféle szabályokat. Össze, ha összevetjük más létező rendszerekkel, például a gyémánt vagy a fa kitermelésre vonatkozó keretekre gondolok, akkor látunk azt is, hogy nagyon hosszú szállítási láncban forgalmazott termékekről van szó. 7-8-9 cégen keresztül fordul meg egy-egy ilyen termék az élete során, míg eljut a végfelhasználóhoz, és sokkal bonyolultabbá teszi a felügyelet feladatát. A e javaslat beterjesztésekor három egymás kiegészítő célunk volt. Egyrészt fontos látni, hogy összefüggés van ezekben az egymás kiegészítő célokban. Egyrészt meg akartuk törni a bányászat és a fegyverek, a fegyveres konfliktusok finanszírozása közötti láncszemet, másodszorban az EU-ban létre akartunk hozni a, a felelősen forgalmazott bányászati termékek piacát, olyan termékeket, amelyek konfliktus országból származnak. Harmadrészt lehetővé tettük akkor tenni akar, a, a vállalat, európai vállalatok számára, hogy a due diligence kereteket alkalmazhassák. És illeszkedni akartunk ebben az Egyesült Államok belé szabályozáshoz is. A javaslatban egy folyamatbázisú kereskedelmi láncolat beli önigazolási eljárást irányoztunk elő a vállalatok számára. Azon importőrök, amelyek belépnek a rendszerbe, ezek számára a due diligence szabályokat meghatározza a jogszabálytervezet, amelyet akreditált testületek auditálhatnak, és ex post ellenőrzés is végethetnek a tagállami szervek ilyen esetben. Összesen négy fontos sajátsága van ennek a tervezetnek, Felidézném őket, mert ezzel egyben válaszolok a kérdéseikre is. Először is a földrajzi hatája tervezett szabályzásnak. Egy széles meghatározás. Az volt a cél, hogy minden konfliktusban szerved, szenvedő vagy magas kockázatot területet lefedjünk, ne egy konkrét földrajzi területre vonatkozzon. Ez igaz egyébként az amerikai Dodd-Frank jogszabályra is, az sem egy területre vonatkozik. A második a termék kör meghatározása. Itt a cél a 3T, az ón, a tantalom, taxin és az arany. Ez a négy fém, egy bányászati termék, amelyet az új e CD iránymutatások konkrét mellékletek révén meghatároztak. Ez ugyanaz a módszert, amit a Dodd-Frank amerikai törvény követ. A harmadik vetülete a szabályozásnak a láncolat szintjének meghatározása, a kereskedelmi lánc azon szintje, ahol szeretnénk beavatkozni. Nem a lefelé menő forgalmat akarjuk szabályozni, mint a Dodd-Frank, hanem a középszinten szeretnénk szabályozni a kohók az, olvasztó tevékenység, illetve a, a, a, a finom, finomító kohók szintjén. Mert ez a, a, a szűk keresztmetszete a, a kereskedelmi láncolatnak, itt lehet legjobban szerintünk információt gyűjteni, amelyek meghatározzák a, a további lépéseket, és ezt, ezt az információt a későbbi láncolati elemekben már nem lehet beszerezni. Közkonzultációt is tartottunk egy sor stakeholderrel, meg azokkal a vállalatokkal is, amelyek alkalmazzák már például a Dodd-Franket, Dodd-Frank jogszabályt. Itt értesünk arról, hogy nincs elég információjuk a, az olvasztó, illetve a finomító kohó vállalatok szintjéről, holott ez fontos volna a nyomon követhetőség szempontjából. És itt még viszonylag kevés szereplő van ezen a szinten, 4-500 kohó, illetve finomító kohó vállalat működik világszerte, amely ezeket a bányatermékeket dolgozza fel. Ez még egy kezelhető mennyiség. Ezért gondoltuk úgy, hogy itt volna a legcélszerűbb meghatározni az intervenció szintet, ahol. És az információ, amit a due diligence eljárás során begyűjtünk ezektől a kohóvállalatoktól, aztán a, a lefelé menő forgalomban is a többi vállalat vizsgálatakor is hasznos lehet. Tehát a Dodd-Frank jogszabály betartásának minőségét is javíthatja az információ, amelyet a mi rendszerünkből szereznénk be a kohók szintjén. Így módon tehát kiegészíti egymást a két jogszabályrendszer, tehát az ott fenk által elért célok még jobban megvalósulhatnak, akkor, ha ez a rendszer belép. Ez a jogszabály, a mi jogszabályunk. E négy termék importőreire vonatkozna, EU importőreire, számszerűleg viszonylag kevés vállalatról van szó, mint mondtam, 400 importőr forgalmazza ezeket a termékeket Európában, és a szabálytervezetben vannak olyan rendelkezések, amelyek a, a végrehajtás során, az öntanúsítvány végrehajtása során szertett információ alapján publikálnánk azt a ö, vállalatlistát, kohó vállalatlistát, amely tartalmaz azokat a vállalatokat, amelyek tanúsították önkéntesen, hogy az ő által feldolgozott, általuk feldolgozott bányacikkek tiszta forrásból származnak. Ez egyfajta nyomás gyakorolna a többi vállalatra is, és, és a rendszer terjedését javítaná. Ugye kérdezték azt, hogyan lehet javítani a, a részvevő vállalatok, hogyan lehet bővíteni a részvevő vállalatok körét, hogy az iránymutatásokat többen tartsák be. Ez a peer pressure, tehát a vállalatok közötti egymásra gyakorolt nyomás, meg a piac nyomása szerintünk fokozódna, hogyha ha rendszert végrehajtó vállalatok listáját közölnénk, nyilvánossá tennénk. Nagyon sok hozzászólásban utaltak arra a kérdésre, hogy vajon az önkéntes jellege ennek a javaslatnak szemben mondjuk egy szemben egy kötelező jellegűvel, vajon nem gyengíti-e a hatásosságát. Az Európai Bizottság egy önkéntes rendszer vezetését javasolná. Úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy elkerüljünk olyan helyzeteket, amikor fennáll annak a kockázata, hogy a vállalatok kiszállnak a magas kockázó területekről, tehát nem importálnak onnan pusztán azért, mert kötelező a szabályozás, és ezzel voltak épp ártanak a területek gazdasági érdekeinek. A Dodd-Frank törvény alapján érzékeltő volt, hogy a közép nagy tavak területéről kiszálltak vállalatok. Most ezért is tanulmányozzuk olyan alaposan az ENSZ vonatkozó szakértő jelentését, amit évente ad ki az ENSZ az importokkal kapcsolatban, és ebből látható, hogy a csempészés is növekszik, csökken a termelés ezeken a területeken, és a hivatalos bevételek és adóbevételek is csökkennek ezen termékek exportját követően, mert hogy elterelődik a kereskedelmi forgalom innen. Több vállalat jelezte azt is, Sőt, azt kérte sok, sok vállalat, hogy a beszállítótól, hogy ne, ne hozzanak bányacikeket ezekből a földközi, ezekből a földközi területekről. Vannak úgynevezett zárt forgalmazási hálózatok, ahol viszont a kereskedelem tisztábbá vált, úgymond legit, törvény, törvényesebbé vált, tehát vannak pozitív hatásai annak a jogszabálynak, de általában nézve Elég aggasztó a hatás. Mint mondottam, sok vállalat elterüli forgalmát innen, és ez egy, mivel a mi jogszabályunk globális lefedettséget jelent, tehát földi területeket illetően, ha kötelezővé tennénk, akkor bizony fokoznánk annak a veszélyét, hogy amúgy is nagyon sérülékeny gazdaságok vállalatokat tehetnénk tönkre. Azzal, hogy eltereljük a vállalatokat innen, aki egy kötelező szabályozás révén. Arról is beszéltek, hogy a keresetet is növelni kell, ám a fő célunk az, hogy a kínálat, a magas kockázat területeken megvalósuló kínálattal is foglalkozni kell. Mindezen okoknál fogva úgy gondoljuk tehát, hogy az önkéntes rendszer célra vezetőbb, észszerűbb, a bizottság javaslatát tehát nagyon alaposan előkészítettük, jól tudjuk azt is, hogy fontos tényező hogy mennyire terjed majd el a rendszer, és a javaslatunkban jeleztük, hogy lesz egy három évvel a bevezetés után sor kerül egy, egy felülvizsgálatra, és a felülvizsgálat alapján a bizottság további ajánlásokat tesz majd, akár azt is beleértve, hogy egy kötelező jellegű alkalmazást javasolunk, ha három év után nem terjed eléggé el az EU-beli importőrök körében. Tehát ezt, hogy mennyire terjed el az EU importőrök körében, azt mindenképpen alaposan értékelnünk majd. A javaslat van, van egy közlemény is, amely a kiegészítő intézkedéseket is tartalmazza. Ezek egyike, ami rendkívül fontos szerintem, ahhoz, hogy egy másik kérdésről is foglalkozunk, amelyről sokan beszéltek, a késztermékekben megjelenő, használt ilyen bányacikkek ügyével. Nos, itt a közbeszerzésekben kell ösztönzőket előrányoznunk, hogy orvosoljuk ezt a területet is. Legyenek olyan ösztönzők tehát, azért a közbeszerzési szerződések teljesítési klauz záradékai között, amelyeket az Európai Bizottság javasol, és az EU közbeszerzési szabályozása ezeket a teljesítési záradékokat engedélye tegye lehetővé, azok legfrissebb verzióit méghozzá, amiket most vettünk jóvá. Az Európai Bizottság vállalta, hogy a mi közbeszerzési szerződésében lesz egy ilyen záradék, és felhívtunk más intézményeket is, meg a tagállamokat is, hogy hasonló záradékokat tegyenek bele a közbeszerzési pályázataiba, illetve a szerződésekbe. Ez azt jelenteni, hogy egy olyan vállalat, amely elnyeri, a, elnyer a közbeszerzési pályázatot, be kell mutassa azt, hogy ezt a due diligence megfelelő körültökéntési elvet, illetve a vonatkozó folyamatokat alkalmazza. és ellenőrizte az általa felhasznált termékek visszakező követhetőségét, amennyiben ilyen bányacikkek azok, amelyekre kiterjed a szabályozás. Ez tehát a, a downstream, tehát a, a, a feldolgozott termékekben és a végtermékekben is érvényesíteni ezeket az elveket, amennyiben EU közbeszerzési pályázat tárgyai. A végén még azt is ám hozzá nem, hogy ugyan kaptam kérdéseket, még megvan. Utaltak arra, hogy a tagállamok mennyiben hajtják végre, meg az EU. A normál intézményi egyensúlyban, hogy a tagállamok hatásköröi döntsenek hogy alkalmazzák-e ezeket a szabályokat. Ezt lehetővé is teszi a tervezet. Persze tudjuk, hogy el kell kerüljünk bármiféle diszparitást a végrehajtásban, ezért tervezzük azt, hogy iránymutatásokat is elfogadjunk, amely az egyenlő vagy egyöntetű alkalmazást irányozza elő. Na akkor még kérdeztek a kísérő intézkedésekről. Egyikről beszéltem már a közbeszerzésekre vonatkozó, aztán van még, amely a KKV-kat igyekszik segíteni, pénzügyi és technikai szinten is, hogy ezeket a due diligence intézkedéseket jobban be tudják tartani, és folynak politikai párbeszédek is harmadik államokkal, és igyekszünk az OECD-vel is kapcsolatokat teremteni e tekintetben. Valaki említette a kínai hatóságok által a területen tett erőfeszítéseket. Ez egy új dolog, és úgy gondoljuk, ezt is az a nyomásgyakorlás tette lehetővé, illetve intotta el, amely egyre inkább érezhető harmadik országok hatóságai részéről, különösen olyan országokra vonatkozóan, ahol nagyon sok kohó működik, mint például Kína, és úgy gondoljuk, az Európai Bizottság javaslatának elfogadása és EU jogszabályá emelése olyan elem volna, amely ösztönzőleg hatna a kínai hatóságokra is, hogy aktívabban vizsgálódjanak a e területen. Mindezen túl vannak a fejlesztés együttműködésre vonatkozó rendelkezések is. Ezeket is nagyon körültekintően készítettük elő a DJ Defco beli és a külügyi szolgálatbeli kollégákkal, úgyhogy itt megemlítettem még azt, azokat a cselekvéseket, amelyek a stabilizási instrument keretében már most is működnek, ahol támogatjuk a nagy tavakra vonatkozó regionális kezdeményezést, meg a, a természeterőforrások és a konfliktus összefüggését vizsgáló elveket, illetve e termékekre vonatkozó CD javaslatokat és a due diligence elveket is, ezeket konkrétan az OECD titkárságával való kap, EU kapcsolatok révén érvényesítjük. A, part, a terület erőforrás és konfliktus összefüggésében, és vannak jövőbeli programok is az a területen tovább fejleszthető volna. És ez van egy indikatív program, a 11. Közép-Afrikának szánt Európai Fejlesztési Programban, illetve a Global Public Goods és Challenges nevű programban. Ezek azok a jövőbeli programok, amelyeket, amelyek még fejlesztés alatt vannak, és a finanszírozást is tervezzük a DEFCO belé és a külügyi szolgálatban levő kollégák nagyon nagy, nagyon nagy jövőt látnak ebben. Ezzel akartam jelezni, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy integrált módon érvényesülnek ezek a szabályok. Ha engedj, engedj meg elnök azt hogy egy utolsó gondolata zárjam. Valaki azt mondta, hogy az EU nem fogadott el olyan szabályozást, ami az ki alatt van. Szerintünk ez, amit javaslunk, ez nincs alatta az amerikainak, sőt, épp ellenkezőleg. Az amerikai rendszer arra vonatkozik, hogy kötelező adatot szolgáltatni. Tehát nem. Ami mit javaslunk, az más. Mi egy olyan rendszert javaslunk, ahol azok, akik belépnek, tehát végrehajtják ezt, és itt különféle helyekről érzékelnek mind a vállalatok nyomást, a többi vállalattól, a fogyasztóktól, a piactól, mindezek révén terjed majd a rendszer, de ez nem csak arról szól, hogy adatot kell szolgáltatni, hanem azt kell garantálni, hogy tiszta termékek jönnek az európai piacra, és látják el az európai piacot. Ez, ez két meg más, is, más módszertan és más az amerikai rendszer egy átláthatóság elemet tartalmaz, adatot kell szolgáltatni, nem feltétlenül kell csak lépni. Amit mi javaslunk, az az, hogy cselekedni kell azon vállalatoknak, amelyek e területekről importálnak. Ezt is alá kell húzni. Remélem, hogy válaszoltam a felvetésekre, meg a kérdésekre. Ha nem, akkor persze szívesen teszem majd vagy itt, vagy négy szem közt, ha bárki kívánja. Köszönöm. Before I give the floor to Előtt megadom DigiDevCo-nak a szót, Deva úrnak lenne még egy kérdése. Yeah. Elnök asszony, nagy érdeklődéssel hallgattam ezt az átfogó és alapos Andorra Szerencéről szóló előadást. Ez egy, ez egy roppant részletes rendszer? Hát azt hallottuk, hogy ilyen kóból van 400, nem kevés 400, hogy adatot adjanak és, önigazol, és igazolják, hogy nem konfliktus területről származnak az alapanyagok. Nem csak egy bányából származik az alapanyag. Hát a smelting angol szó, az ötvözés, olvasztás, kohóban sok anyag találkozik. Ebből és ebből és ebből és ebből a bányából származó anyagokat összeöntünk, megolvasztunk. Tehát hogyan fogunk különbséget tenni? Az egyharmada Afrikából jön ennek a az alapanyagnak egyharmad Ausztráliából, egyharmada meg ki tudja honnan. Ez egy abszurd, nem működőképes rendszer. Most nem akarok minden apró kis részletre kitérni. Igazából azt szeretném, hogyha arról számolna be, hogy milyen cégekkel egyeztetek, milyen cégek számoltak be erről önöknek. Kik ezek? Mely cégek? Én is feltettem azt a kérdést, hogy az OECD iránymutatásokat hány ország vállalat írta alá. Négy évvel ezelőtt adták ki ezeket a mm, megfelelő ezeket az iránymutatásokat. Kérdés az, hogy azóta hány ország vállalta ezeket. Azt is elhangzott, hogy nem lehet felépni a cégek ellen, de mi van akkor, hogyha egy ország, egy, egy cég ezt az önkéntes rendszert nem akarja vállalni? hogyha mobiltelefonom mm, vagy az, amit megveszek, használok, nem nincs benne a rendszerben, akkor ez, akkor ez hogy, hogy fog működni? A közleményben a kísérőintézkedések is szerepelnek, hogy pénzügyi ösztönzőkkel segítik a cégeket abban, hogy eleget tegyenek ezeknek a szabályoknak. Érdekes lenne hallani, hogy hány cég vállalta ezt, illetve hogy ez a lista elérhető-e a parlamenti képviselők számára. Most a DigiDevCo-nak adom meg a szót. Nem, először hadd válaszoljon a DigiTrade képviselője. Parancsoljon. Hogyha most nem tud válaszolni, akkor persze bármikor később is elküldheti ezeket, eh, majd eh, én körbe küldöm a kollégáknak a választ. Köszönöm, elnök asszony. Igen, részben tudok válaszolni, a többit pedig majd elküldjük írásban, hogyha ez önöknek így megfelel. Az igazi kihívás az, hogy, hogy kapjunk információt ezektől a kóktól, olvasztóművektől. A cégeknek, illetve a US Dodd törvénynek, az amerikai Dodd-Frank törvénynek is valahogy az egész eletási láncot át kellene, fel kellene ölelnie. A Dodd-Frank végrehajtása nemrég kezdődött. A legtöbb egyes cég által benyújtott beszámoló azt írja, hogy meg határozhatatlan, hogy honnan származik az alapanyag. Azért, mert egy nagyon hosszú eltesi láncról van szó, és a Szeretesi Lenc vége felé lévő uniós cégeknek, akiknek a Dodd-Frank törvényhez tartaniuk kell magukat, azt mondják, hogy a legnehezebb pont a, a kók, a, fi, a finomítók részéről, vagy ezektől információt kapni. Tehát pont azok annak a cégeknek okoz a legnagyobb nehézséget ennek a dot a betartásáknak be kellene tartaniuk. Tehát próbáljunk koncentrálni az átesi láncnak erre a részére. Ezért próbáltunk koncentrálni ezekre a kohókra akik persze különböző bányákból szerzik be az alapanyagot, amiket aztán beolvasztanak. Mégis tudniuk kell, hogy honnan jönnek ezek. Ami pedig az elnök asszony kérdését illeti, nos a hatástanulmányunk azt mutatta, hogy a cégek 12%-a követi a OECD irányításokat. Az Európai Bizottsággal mely cégek konzultáltak, szerintem ez a javaslathoz csató dokumentációban elérhető információ. Tehát ez természetesen nyilvánosan elérhető információ. Végezetül elnök asszony kérdezte, hogy mi van akkor, hogyha az Európai Unió importőrei nem reagálnak erre az önkéntes rendszerre, az ön tanúsítvány rendszere nem lenne ugye kötelező érvényű, de reményeink szerint ez is majd nyomást jelent azon cégek számára, akiknek szembe kell néznünk, hogy más kók igenis felelősen járnak el, ezért majd nyilvánosan kell, nyilvánosságra kell hozni, hogy mely cégek vállalják azt, hogy tanúsítják, hogy megfelelő forrásból származnak az alapanyagok. Szerintem egyre nagyobb nyomást jelent majd ez a fajta publicitás, ez a fajta nyilvánosság azokra, akik ezt nem akarják eh, megtenni. Hogyha nagyon alacsony része a cégeknek vállalja ezt, akkor azt majd figyelembe veszi az Európai Bizottság, amikor eh, három év múlva átdolgozza a javaslatot, és esetleg kötelező érvényű elemekkel is kibővíti ezt a rendszer. Köszönöm a DigiRevco részéről Kocsi úr. Még egyszer tehát a cikkek 88%-a fél évvel az iránymutatások, OECD iránymutatások kérdése után figyelt hány e ezekre. DigiRevco részéről Kocsi úr. Köszönöm szépen. Giorgio Kokki a nevem. De miután Brüsszelben élek, mindenféle módon kiejtették már a nevemet. A javaslattal kapcsolatban a következőket gondolom világosnak kell lennie mostanra már, hogy milyen problémával is foglalkozunk itt. Arról van szó, hogy ez egy rendkívül kényes téma. Éppen ezért az egyik legfontosabb célunk az kell, hogy legyen, hogy nem egy tökéletes műtétet hajtunk végre, amelynek azonban a vége az, hogy meghal a beteg. Ezen a legrosszabb szerintem. Inkább arra lenne szükség, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazzunk annak érdekében, hogy elkerüljük a túlzott mellékhatásokat vagy problémákat a, mit is értek a problémák alatt, azt, hogy megöljük az ipart ezekben az országokban, ami pont a cél ennek az ellenkezője lenne, hogy támogassuk azt. Éppen ezért különböző megoldásokat kínálhatunk, végig is vettük ezeket, és egyébként intézményközi párbeszéd folyamán még most is foglalkozunk ezekkel a lehetőségekkel. Azonban a legfontosabb célokat nem szabad szem tekintenünk, Főként arra gondolok, hogy ha most rosszul lépünk, akkor később már elképzelhető, hogy nem lesz mit megjavítani, nem lesz mit kijavítani. Hogyha a, mm, az ügyfelek mennek a, beszolgált, a szolgáltatóiktól, vagy beszállítóiktól, akkor később már nagyon nehéz lesz az, hogy rábírjuk őket, hogy visszatérjenek ezekhez. Nos, hát pont ezért nem egy 10 vagy 20 éves felülvizsgálati záradékot javasoltunk, hanem három év múlva lenne ez esedékes. És természetesen az is elképzelhető, hogy a nyomást tovább növeljük, de aztán később visszatérni a problémákat utólagosan olvasolni, elképzelhető, hogy nem lehet majd megtenni, vagy nagyon nehéz lesz. Most pedig arra kell odafigyelnünk, hogy mindennek részének, részét kell képezni a rendes programozási időszaknak. Nagyon kevés olyan fejlődő ország van, amely támogatást kért a bányászati szektorban. Pont ezért, hogyha nem adjuk nekik a lehetőséget, hogy irányítsák magukat, és hogyha a kedvezményezeti oldalt nem erősítjük, akkor nagyon nehéz lesz a támogató intézkedéseket is megvalósítani. Természetesen nyitva állunk azelőtt, hogy milyen intézkedéseket foganatosíthatunk, de az biztos, hogy ehhez partnerre van szükség, partner nélkül ezt meg, nem fogjuk tudni megtenni. Itt politikai párbeszédre van szükség, és arra, hogy felelősségteljes programozást végezzünk, de most nem lehet garantálni mindezt, és nem tudjuk azt sem megmondani, hogy ki hogyan fog dönteni, és ki az, aki majd a mellékintézkedéseket szeretné kihasználni regionális, vagy akár szinten. Ennyit szerettem volna elmondani. Volt itt a tarifák növekedésére vonatkozóan egy megjegyzés, de elment az, aki ezt a kérdést feltette, úgyhogy nem fogok ezzel kapcsolatban hosszasan értekezni. Ez szerintem irrelevánsá vált, már csak azért is, mert Afrikáról beszélve, és főként a legkevésbé fejlett országokról beszélünk, és ezek pedig kvóta nélkül és mindenféle vámok nélkül exportálhatnak bármiféle terméket vagy nyersanyagot. És pont ezért nem igazán nagy a feldolgozó ipar ezeken a területeken, ennek persze megvan a maga miértje, de a tarifák eszkalációja szerintem ma nem akkora probléma, mint mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Venta úr. Esetek hozzá kíván szólni? Természetesen. Nagyon izgalmas vita kezdete volt számomra. A legfontosabb mindenben az, hogy az EU normák semmiképp is legyenek az, a nemzetközi normák alatt e tekintetben, beleértve ezek körébe az OECD által megcélzott normákat. Világosan kell látnunk, hogy a bányaszikek honnan származnak, mi a kibocsátó ország, illetve régió. A vitához még azt is hozzáfűzném, hogy a tanúsítás mikéntje is nagyon fontos, meg kell vizsgálni azt is, hova kerülnek ezek a bányacikkek, nem csak határon átnyúló forgalmukat, hanem általában a kereskedelmi láncolatot, feldolgozási láncolatot is követni kell. Winkler úrral az INTA szakbizottságban beszéltem, és sikerült eltolnunk a szavazások határidejét, hogy több idője rendelkezésre a módosító benyújtására, meg általában a vitára az árnyék előadókkal. Ezzel szerintem igen jó minőségű állásfoglalást tudunk kialakítani. Majd ebben biztos vagyok. Köszönöm. Um, thank you, thank you. Én is köszönöm, Vente úr, és köszönet az Európai Bizottság válaszainak, meg a részletes okfejtésnek. A következő eszmecsere 23. 22-én, 23-án lesz januárban. Venta úr véleménye addigra elkészül módosítók benyújtása a tárgyalja 29-e 12 óra, a devében február 24-én szavazunk, és aztán megnézzük, hogy hogy áll a munka többi szabadságban. Köszönöm a vitát, zárom a mai ülést, ám arra szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy aki koordinátor, holnap 9-kor jöjjön, aki nem koordinátor, annak hosszabb reggel lesz, mert hogy 10.30-kor indul a rendes szakbizottság ülés a 2015 utáni tervekkel. Holnap hét, jövő hétfőn Szatnidis biztos 5 órára jön, tehát jövő hétfőn 5 órakor jön a biztos úr, és beszámol a frissen lezárult afrikai útjáról. Jövő hétfőn 5 óra mindenki a naptárba. Köszönöm, holnap reggel találkozunk.